plenáris ülést ismét megkezdetnek, folytatottnak tekintjük. A jegyzőkönyv, illetve a vonatkozó uh, jegyzőkönyv szövegek uh, hozzáférhetőek, van-e ellenvetés vagy felvetés a múltkori ülés, plenáris ülés protokolljával kapcsolatban? Nincs, köszönöm. Ez jegyzőkönyv akkor tehát elfogadott. Bari Marléner úr a parlamenti képviselői státuszáról lemondott 2012. szeptember 20